Most következik a rendes munkánk, a végleges napirend tervezet, amelyet csütörtökön fogadtunk el, a 49-es cikk értelmében ezt ki is osztottuk. A napi rendel kapcsolatos módosításokra irányuló kérelmeket nem kaptam, éppen ezért a napi rend változatlan marad. Ezzel a napi rendet mindjárt megkezdjük. Nem sokára ünnepi ülés következik. Tessék, öni a szó, képviselő. President, colleagues. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy most éppen amikor beszélünk, a bal oldalamon egy üres szék van, és ez az üres szék egy francia politikai képviselő széke, Marine Le Pen széke, nem csak, nem azért van távol ettől az üléstől, mert nem tudott megérkezni a brüsszeli reptéri nehézségek miatt, hanem azért, mert Moszkvába látogat. Állítólag a média szerint Moszkvába látogatott azért, hogy pénzügyi támogatást és támogatást kapjon, nem csak pénzért, hanem e, Moszkvából valószínűleg utasításokat is kap. Azt kérem a francia hatóságoktól, hogy vizsgálják meg ezt a kétséges politikai kampányt, és kérem a parlamenttől, hogy támogassanak ebben. Azt hiszem, hogy ez a napirendi pontok között nem szerepel, Elnök úr! Elnök úr! Arra szeretném felhívni a kolléga figyelmét, hogy Marine Le Pen Párizsban tartózkodik, és hogyha valóban érdekli, hogy milyen kapcsolatot ápolunk a Duma elnökével, Mariskin elnökkel, én nem gondolom, hogy ez finanszírozási kérdés lenne. Itt politikai kérdésekről van szó, és egy politikai párbeszédről. Jó magam is egyébként kb. 20 éve kapcsolatot építettem, tartok fenn ezzel az országgal. Úgyhogy jó lenne, hogyha az információikat megfelelő forrásokból alá tudnák támasztani, és kérem, hogy becsületes parlamenti képviselőként viselkedjenek. Kedves kollégák, ez a napirendi pontok között nem szerepel. Mégis valaki még kéri a szót. Kedves kollégák, én is szeretném hangoztatni a hangomat, és azt kérem a, az elnökök konferenciájától, hogy érdek konflikt, érdekkonfliktusnak tekintse azt, hogyha egy politikai párt vagy képviselő külföldről kap pénzügyi támogatást. Ez a Front National esetében megvalósul, ezt kérem az elnökök konferenciától, hogy vegye komolyan ezt a kérdést. Honorevole Kedves Bosszináriú képviselő, még egyszer megismétlem, hogy ez nem szerepel a napirendi pontjaink között. Kérem, hogy ezt a problémát más székhelyen a frakcióelnökök értekezletén említsék meg. No, scusate, no, sta per iniziare, sta per iniziare la seduta solenne, non è... Kérem, hogy kezdjük meg az ünnepi ülésünket. Egy problémát felvetett egy parlamenti képviselő, választ is kaptunk rá. Én azt hiszem, hogy most meg kell kezdenünk az ünnepi ülést, és meg kell hallgatnunk vendégünket, Banki Munt. Úgyhogy egy percre felfüggesztem az ülést, hogy Banki Ki-moon és Schulz elnök eh, elfoglalják helyüket eh, itt a teremben. Köszönöm.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 Tisztelt Főtitkár úr, tisztelt ENSZ Főtitkár, nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy az Európai Parlamentben üdvözölhetjük újonnan. Bán asszony, önt is sok szeretettel köszöntjük. Ön ma elkísérte férjét.